Kedves kollégáim, barátaim és a többiek, kérem a figyelmüket. Itt az ideje, hogy nekiugorjunk a munkának, kedves kollégák, a barátaim, hölgyeim és uraim, és mindenki más, üdvözlöm Önöket az Európai Parlamentben, itt Brüsszelben, Európa fővárosában, az ASEAP tizedik konferenciáján. Gratulálok, üdvözlök minden eh, küldöttet, remélem, hogy a mai panelbeszélgetésünk érdekes és hasznos lesz, megoszthatjuk egymással a eh, tapasztalatainkat, mert a biztonsági kérdések és a környezetvédelem kéz a kézben járnak. Uh, I would like to introduce myself because there are no any signs about personalities. Gregor Peters vagyok, az Európai Parlament képviselője. A Közép-Ázsiáért és Mongóliáért felelős küldöttség vezetője vagyok. Lett képviselő, az Európai Parlamentben képviselő tagállamok közül az egyik legkisebb. Segelevskis Gleb lesz a társelnököm, aki a környezetvédelemért felelős szakbizottság elnöke a kazak parlamentben. Tolmácsolás áll rendelkezésre ma. Németül, franciául, angolul, spanyolul, finnül, csehül, magyarul, szlovákul, románul és oroszul is mindannyiunk nagy örömére. A három panel megbeszélés közül ez a harmadik. Holnap reggel fogunk beszámolni az itt elhangzottakról, ezért ki kell jelölnünk egy valakit, aki ennek a a holnapi beszámolónak az összefoglalóját eh, megírja, és holnap eh, szóban megosztja a kollégákkal a plenáris ülésen. Szeretne valaki önként jelentkezni? Jelentéstevőnek, ahogy ezt mi itt hívjuk az Európai Parlamentben? So? Yeah? Ah, Yeah? Okay. I see that Mr. Uh, Mohamed uh, Mukhtar wants... Kur Mohamed Mokhtat szeretne önkéntesen jelentkezni, mutatták a többiek. Mindig nehéz önkénteseket találni, de hát a többiek mindig megtalálják az önkéntes nekünk. Köszönöm szépen még egyszer, és üdvözlöm Önöket itt ezen a Ludmila Novák, a szlovén parlament képviselője. Kérem, fáradjon ide föl. Mr. Uh, Kul Mohamed Mokhtar. Muhammad Mokhtar, kérem, jelentéstevőként ön is foglaljon helyet itt a magaslaton. Lukas Moran pedig az Euróázsia uh, Környezetvédelmi Fórum uh, képviseletében, szintén fáradjon a pulpitusra, köszönöm. Most pedig társelnök úrnak adom át a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Спасибо большое. Köszönöm szépen, és mindenkinek szép napot kívánok. Мы, господа, вас сегодня на нашей панельной секции. И разрешите Köszönöm szépen. несколько слов о деятельности. Engedjék meg, hogy néhány gondolatot megasszak önökkel, konkrétan a kazasztáni kérdésekkel kapcsolatban. Szeretnénk javítani a jogalkotási munkánkat velük, hogy a parlament, a kormány és általában az ország is profitáljon ebből a klímaváltozással kapcsolatos kérdésekben, amelyeket egyébként most már az egész világon mindenhol tapasztalhatunk. A parlament közi találkozóknak ebből a szempontból elsőrangú a feladata van. A világ állandóan változik, óriási kihívásokkal állunk szembe, ilyen például a klímaváltozás. A mai téma nagyon is idevágó, mert a klímaváltozásnak a világ, az élet minden területére hatása van, a gazdasági helyzetre, de ugyanígy akár a biztonsági helyzetre is az egész világban új paraméterekkel kell számolni a világban. Miért is gondolom azt, hogy ennyire fontos Európa és Ázsia között az együttműködés a klímaváltozás terén? Egyrészt azért, mert Kazasztán is a világgazdaság részét képezi, és tovább szeretnénk fejlődni, még akkor is, hogyha eléggé alacsony szintről indultunk. Másodszorban vannak olyan területek, amelyek nagyon fontosak a gazdaság szempontjából, és van egy harmadik probléma is, fenyegetettség, ugyanis mi energia termelő ország vagyunk, főként a szén és a szénhidrogénekre alapozzuk ezt az iparágunkat. Új szempontokkal kell most már számolnunk, ilyen a Párizsi megállapodás, és mindaz, amely, ami ehhez kapcsolódik a klímaváltozás elleni harc keretein belül. A kazah gazdaságra mindennek hatása van, számunkra az egyik legfontosabb a stabilitás, ezért mindazok a gazdasági kockázatok, vagy akár a mezőgazdaság is ide tartozó kérdések, erről már beszélt a lengyel kolléga is, a vízellátás biztonsága, és ugyanakkor meg kell védenünk a természeti katasztrófáktól is az embereket. Egyébként pedig a Fülöp-szigeti kollégák is beszéltek már erről a mai napon. Vagyis Kazaksztán úgy döntött, hogy a klímaváltozás elleni harcban részt kíván venni. Először is ezzel kapcsolatban egy stratégiai programról tennék említést, egy cselekvési terv, amely az ország klímaváltozással kapcsolatos szabályai tartalmazza, zöld gazdasági átmenet, amelyek amelynek prioritásai között szerepel az energiahatékonyság a gazdaság minden területén, illetve az, hogy a öko szállítás kérdését is szeretnénk továbbfejleszteni. A kazah államelnök bejelentette, hogy mik az új prioritások az energia területén. Ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy 2020-ra új energiahordozókkal számoljunk, és tiszta energiahordozókat beépítsünk a rendszerbe. A céljaink rendkívül fontosak, mert egy milliárd megawattról beszélünk, de mégis ennek igen alacsony százaléka származik csak megújuló energiaforrásokból. A kazak stratégia 2050-ig ad kitekintést, és a megújuló energiaforrásokra próbálunk odafigyelni, szeretnénk 50%-os szintet elérni ezen a területen, főként a gazdaság szempontjából prioritást képező ágazatokban. Tavaly a programnak megfelelően már elfogadásra került egy jogszabály, amely az energiára vonatkozik, és ebben a szövegben szerepeltek konkrétumok is a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban. Ezen kívül a partnerségi program és a zöld hídak kialakítása Európa és Ázsia között, amelynek a célja az, hogy a zöld növekedést beindítsuk a két régió között. Másodszorban pedig szeretnénk, hogyha a zöld gazdaság, illetve hogy a gazdaságunk zöldebbé válna. Ezzel kapcsolatban már korábban is beszéltem egy jogszabályról, amelynek az a célja, hogy a megújuló energiaforrásokra ö, odafigyeljünk, ezt 2009-ben fogadtuk el, és aztán voltak olyan módosításai is ennek a jogszabálynak, amelyeket ö, sikerült elfogadtatni tavaly főként. Ezekről egyébként ö, már szintén említést tettem korábban. Konkrétan a beruházás barát környezet megteremtése is cél. Volt egyfajta verseny Jelenleg 8 olyan projektet képzeltünk el, amelyek nem sokára beindulhatnak. Ezek a lehető leghatékonyabb átállást szolgálják majd a zöld energiára. A kazakh piacokon rengeteg befektető szeretne részt venni ezeknek a projekteknek a megvalósításában. Remélem, hogy szorosabb együttműködést tudunk majd kialakítani önökkel is, és természetesen várjuk önöket is, hogy vegyenek részt a kazak közbeszerzési pályázatokon. Vannak például szélenergia, ra vonatkozó projektek, de említhetném a napenergiát is más megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban nem szeretnék most hosszan erről beszélni, de az biztos, hogy mind a szél, mind a nap energia tekintetében nagyon jó helyzetben vagyunk. a magas szintű szakértői csoport munkájából kiindulva a kazah államelnök is egy programot hirdetett meg, és számunkra ez nagyon kecsegtető. Van egy nemzetközi kiállítás is, amelyen rendkívül sok résztvevő jelent meg. Ebben, ennek a kereteiben lehetett azt látni, hogy milyen projektek vannak éppen megvalósítás alatt, és milyen tervek vannak. Nemzetközi finanszírozásra is számítunk. Ezek természetesen mind-mind hozzájárulnak a zöld technológiai központok kialakításához. A negyedik terület egy, egyfajta intézményi megközelítést igényel, van egy technológiai központunk, és jelenleg éppen a parlamentben vizsgáljuk a vonatkozó jogszabályokat. A jövő évben pedig már meg is kezdődhetnek a konkrét munkálatok. Az elnök az ENSZ értekezleten is 2015-ben bejelentette az ezzel kapcsolatos terveinket. Vannak nem nagy nemzetközi résztvevők, a nemzetközi környezetvédelmi alap, vagy pedig a világbank is részt vesznek ezekben a programokban. Itt egy világszintű folyamatról van szó, és megpróbáljuk elkerülni azokat a hibákat, amelyek a gazdaság diverzifikációjával járnak. A gazdasági partnerség alapvetően fontos, meg kell erősítenünk egymást, és ki kell cserélni a tapasztalatokat, és nagyobb együttműködést szeretnénk elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megadom a szót a kijelölt meg jót előadóinknak. Azt javaslom, hogy elsőként hallgassuk meg mind a három eh, előadót, és aztán következnek majd a kérdések, válaszok és az érdemi vita. Az első hozzászólónk, az első szakértünk, Lukas Müller, aki az Ázsia-Európa Környezetvédelmi Fórum eh, kutatója az ASZEF keretében. Parancsoljon a szó. This one. Does this work? All right. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tisztelt résztvevők, köszönöm szépen, hogy részt vesznek ezen a panelbeszélgetésen az éghajlatváltozás és biztonság témájában. Lukasz Müller vagyok, a Europe Asia Foundation képviselem, Ennél az alapítványnál több éve veszek részt egy kutatási projektben, ahol az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást vizsgáljuk dél-kelet-európai országokban, Kambodzsa, Laos, Vietnám, Myanmar képezik a kutatásaink fő ö, tárgyát, és az éghajlatváltozás és biztonság összefüggéseit vizsgáltuk, vizsgáljuk. Erről fogok ma beszélni. Mint ahogyan tudják, a kutatók keretekben szeretnek gondolkodni, úgyhogy én most elmondanám először is, hogy az éghajlatváltozás és a biztonság véleményünk szerint milyen keretbe ágyazódik be, ami az okokozati összefüggéseket illeti. Biztosan észrevették már, hogy az éghajlatváltozás és biztonság témájában a vita nagyrészt a migráció irányába mutat, arról szól az eszmecsere elsősorban, hogy a migráció az egyik legnagyobb kockázat, ami az éghajlatváltozással köthető össze. Most zajlik egy éghajlatváltozás és migrációs tematikájú panelbeszélgetés is velünk egy időben. Azonban az éghajlatváltozás bár összefügg a migrációval, illetve a migráció összefügg az éghajlatváltozással, mégsem ilyen egyszerű a helyzet, a migráció csak egyik folyamánya az éghajlatváltozásnak. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azonosítsuk az éghajlatváltozás okozta bizonytalanság okait, ahelyett, hogy csak a szimptomákról beszélnénk. Az éghajlatváltozásnak és a biztonságnak, biztonság tekintetében mik a főbb okok? Négy fő ügyet azonosíthatunk, négy fő problémát, ezek világszerte jelentkeznek. 2025-ben és 2000 40-ben ezeket az időszakokat vizsgáltuk, úgy gondoljuk, hogy a biztonság tekintetében négy fő folyamányjal lesz dolgunk. Nagymértékben csökkenni fog, csökkenni fog az idővíz, nagymértékben csökkenni fog a mezőgazdasági termelés, nőnek majd az aszályok és az áradások, ez a harmadik, és negyedsorban egyre terjednek a fertőző betegségek, főként olyan északi területeken, főleg az északi féltekén, ahol ezek a betegségek eddig nem voltak igazán jelen. Ezek a főbb okok, amelyek egyéb bizonytalansági tényezőkhöz vezetnek az éghajlatváltozás kapcsán. kapcsán. A, mit, mit okoznak ezek a fő tényezők, azt fogjuk látni világszerte véleményem szerint, hogy nő a meggyengült, megrodjant országok száma, csökkenni fog továbbá a GDP kb. 50%-kal, mégpedig a század végére, növekedni fog az elosztási konfliktusok száma azon országok között, amelyek éghajlatváltozást okoznak, és azok között, amelyek az éghajlatváltozás főbb elszenvedői. A ma délelőtti panel alkalmával már hallhattunk erről, főként a tengeri fekvésű dél-kelet-ázsiai országok részéről, és aztán itt van az éghajlatváltozás okozta migráció maga, mint a biztonság szempontjából egyik jelentős tényező. Az is fontos azonban, hogy ne ragadjunk le a retorikánál. Az éghajlatváltozás okozta bizonytalanság szempontjából fontos megemlíteni, hogy mindazon tényezők, amelyekről beszéltem, az ivóvíz hiány, a fertőző betegségek terjedése és így tovább, ezek már most létező biztonságpolitikai eh, kockázatok, számos ország már most is küzd ezekkel. Ezek tehát nem új kockázatok, inkább arról van szó, hogy az éghajlatváltozás súlyosbítja már meglévő kockázatokat. Azt gondolom, fontos a megfelelő terminusokat használni, amikor erről beszélünk. Ezt ezért szerettem volna pontosítani. Emellett az emberek biztonságának perspektíváját is fontos megvizsgálnunk. Úgy gondolom a politikai döntéshozóknak az éghajlatváltozás és biztonság összefüggésében szem előtt kell tartaniuk azt, hogy hogy a biztonsági nexus klimatizálását választják-e, Van egy alternatív megközelítés, ami azzal járna, hogy az éghajlatváltozás biztonságpolitikai ügyként kezeljük, és egy átfogó perspektívát alkalmazunk. Például miniszteri szintű párbeszéd révén Tehát hogyan közelítünk a problémákat, problémához. A kutatásra térnék most rá, amelyet elvégeztünk, úgy gondoljuk, hogy vannak már jó megoldások, a bevált gyakorlatokat szeretném kidomborítani ehelyütt. A 2030-as agenda, illetve a fenntartható fejlesztési célokat szeretném megemlíteni, megemlíteni a leginkább úgy lehet a problémákat megoldani, hogyha ellenálló képes gazdaságokat, államokat, országokat építünk, mégpedig az SDG-k, a fenntartható fejlesztési célok elérésével. Hogyan építjük az ellenálló képességet, hogyan javítunk azon, főként a fejlődő országok esetében. Kambodzsa, Laos, Vietnám és Myanmar esetében azt vizsgáltuk, hogy hogyan segíthetünk ezen országoknak az tg 6 elérésében. Ez a ö, tiszta vízre vonatkozik, aztán itt van a 13-as, az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó, a 14-es, a ö, tenger melletti élet, és a 15-ös a szárazföldi élethez kapcsolódik. Ezek nyilvánvalóan kapcsolódnak azokhoz a problémákhoz, amelyeket már korábban említettem, mezőgazdaság, ivóvízforrások, fertőző betegségek. Úgy gondolom, segíthetünk ezen országoknak ezen SDG-k végrehajtásában és ezáltal el, ellenálló képesebbé tehetjük őket. Főleg a fejlődő országok esetében azonban a végrehajtásban gondok adódnak. Sokszor láttuk azt, hogy ezek az országok nagyon gyenge szakpolitikai keretekkel rendelkeznek, nincsenek megfelelő intézmények, nem tudják igazán elérni ezeket a célokat, és emellett a nyilvánosság tudatában sem léteznek igazán sem a célok, sem a problémák. Azt hiszem kötelességünk kutatókként és politikai hozóként is, hogy a választópolgárok körében is felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen bizonytalanságokat és milyen kiszolgáltatott helyzetet okoz az éghajlatváltozás, főként ezen fejlődő országokban. A kutatás során arra jutottunk, hogy egyfajta végrehajtási kézikönyvre lenne szükség, vagy egy végrehajtási iránymutatásra, amely segíthetne ezen országoknak az SDG-k elérésében, valamint a biztonságpolitikai ágazaton belül a reziliencia kiépítésében. Emellett az SDG-ket nagyon fontos beépíteni a nemzeti ter- szakpolitikai tervezésbe is, legyen szó ivóvízről, mezőgazdaságról, és így tovább fertőző betegségek elleni küzdelemről. Fontos ezek ellen megfelelően fellépni végül, és nem, de nem utolsó sorban erős, hatékony végrehajtási monitoring keretre van szükség, hogy monitorozni tudjuk az előrelépést nem csak a fenntarthatóság, de a biztonság területén is. Így tudjuk a biztonságot összekötni a fenntarthatóság és a ö, kiszolgáltatottság sérülékenység tematikájával. Mindezt azonban egy erős partnerségi keretbe kell ágyazni a fejlődő ország és a fejlett világ közötti partnerség keretébe. A fejlesztéspolitikai együttműködésben az éghajlat biztonsági bizonytalanság ö, problémák megoldását is kiemelten kell kezelni, támogatni kell az ivóvízmenedzsmentre vonatkozó projekteket, a mezőgazdaság felkészítésére vonatkozó projekteket, valamint a katasztrófa védelemre, védelem területén felkészítő projekteket is, főként a világ azon területein, amelyek külön érintettek a témában. Meg kell erősíteni azokat az országokat, amelyek már egyébként is meggyengültek, és ki vannak szolgáltatva az éghajlatváltozásnak, és külön említeném még az éghajlatváltozás hatásainak csökkentésére vonatkozó terveket, főként az északi féltekén fontos ez, ahogyan az IPCC is felhívta erre a figyelmet, sokkal jobban kellene teljesítenünk ezen a téren, mint eddig sikerült. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt az előadást, most pedig Kulmukmet Muktár urat kérjük meg, kazaksztáni szenátor urat, hogy tartsa meg előadását. Hölgyeim és uraim, szeretném üdvözölni az Ázsia-Európa Parlamenti Partnerségi Konferencia résztvevőit. A kazak parlamentből érkeztem. Kazaksztán közép egy viszonylag fiatal országa, hiszen 91-ben nyert el függetlenségét a Szovjetuniótól elszakadva. The juncture of Europe and Asia. Európa és Ázsia találkozásánál találjuk Kazaksztánt Eurázsia középpontjában. Éppen ezért úgy érezzük, hogy a kelet-nyugat civilizációs párbeszédet elő tudjuk segíteni. Komoly környezetvédelmi problémákat örököltünk az orosz, orosz, illetve a szovjet múltból, ami bizony az egész lakosságot érinti. Az első az atom kísérlet telep, ami az egyik legszennyezettebb terület. 490 8 atomkísérletet végeztek több mint 30 év alatt, ebből 125-öt a nyílt téren Norszultán Nazarbayev kazak elnök egyik első intézkedése az volt, hogy megpróbálja valahogy ezt a korábbi atom kísérleti telepet megtisztítani, és egy atommentes övezeté nyilvánította az országot. Mivel ma az éghajlattal és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekre beszélünk, illetve arról, hogy ez az emberek biztonságát hogyan befolyásolja. A második ilyen környezetvédelmi problémára térnék át, ami negatívan befolyásolja az emberek életét, az Aral tóra, vagy Aral tengerre gondolok. A kazak Kazaksztán, Tüdzsekisztán, Kirgizisztán mind-mind érzik ennek a hatását, hiszen az egyik domináns termény itt a gyapot volt, amihez óriási mennyiségű vízre volt szükség. A 80-as évek végén a vízszint olyan jelentősen csökkent, hogy két részre ö, oszlott ez a ö, az Araltók déli és északi része egyik és a másik nagyobb kilencedére csökkent a víz kapacit- a területe, és a vízkapacitása pedig 30 részére, és elsivatagosodott több millió hektár. Kérem, nyugodtan nézzenek utána a Google-on is, hogy ez valóban így van. Rengeteg növény és állatfaj tűnt el nyomtalanul a régi jóban. Az egész ökoszisztéma tönkretételéről beszélhetünk, és azt hiszem, hogy ez a világ egyik legborzasztóbb ökológiai katasztrófája. 80 millió tonna szennyeződés is található ennek a tengernek a mélyén. Több ezer kilométerre nyugattól és All this negatively affect human health and ecosystem of the entire continent. The Aral Sea problem. Az Aral tenger vagy Aral tó problémája nem regionális probléma már, hanem valóban nemzetközi környezeti katasztrófa. Az ivővízzel való gazdálkodás problémáján dolgozunk Kazaksztánban a Világbankkal együtt egy olyan projektbe kezdtünk, amely a, nek a célja az Araltó északi részének a megőrzése. Ennek következtében jelentősen javult a helyti helyzet a Szürderie folyó alsó folyásán. Az északi Araltó 2010-es vízszintjét sikerült meg megőrizni. Az Aral tó problémáját a szomszédos országokkal próbáljuk megoldani. A legfontosabb prioritásokat felvázoltuk az aralatóval kapcsolatban, az közép-ázsiai országokkal együtt. Ezen belül Kazaksztán úgy érezzük, hogy mindenképpen eh, eh, fokozik az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az ész, eh, Közép-Ázsia Energia Konzorcium létrejöjjön. Ennek a régiónak nincs megfelelő ivóvíz bázisa, emberek milliói, tízmilliói eh, érint ez, eh, és az életük függ attól, hogy ezt a problémát megoldjuk. Persze lehetetlen megmenteni az aral tavat abban a formában, ahogy azt korábban eh, ismertük, mégis minimalizálhatjuk a negatív következményeket, hogyha a közös erőfeszítéseinket koordináljuk. Végezetül engedjék meg, hogy a következőket még elmondjam. A, a európai tudományos intézetekkel együttműködve megelőzhető az aral tó környezeti katasztrófájának további romlása az emberi egészségre, is kifejtett hatása az egész környezetet károsítja, és nyilván globális felmelegedés szempontjából is káros ez. A nemzetközi környezetvédelmi intézetek aktívan részt vehetnek az ökológiai problémáink megoldásában, mégpedig azáltal, hogy koordinált nemzetközi és nemzeti stratégiákat hajtunk végre az arra tó megmentése érdekében, azáltal, hogy a folyókat és a vízerőművek építését, illetve a folyók gazdálkodását, vízgazdálkodását koordináljuk. A nemzetközi tudományos kutató központok, illetve az érintettek aktívabban részt vehetnek azokban a programokban, amelyek a sajátos flóra és fauna általában a sokszínű élővilág megmentését célozzák. A közép-ázsiai országok szeretnék nagyobb mértékben kihasználni a nyugat-európai országok ez irányú tapasztalatait, például azzal kapcsolatban, hogy a Duna vízforrásait hogyan használják hatékonyan, mégis környezetbarát módon. Az EU-Ázsia part, parlamenti partnerség és együttműködés keretében a vízdiplomácia hatékonyabbá tételével hozzájárulhatnánk ahhoz, hogy a víz, mint erőforrás közép se lehessen konfliktusok forrása a vízgazdálkodással kapcsolatos jogszabályozásban a nemzetközi szervezetek segítségére számítunk, annak érdekében, hogy együtt felvegyük a harcot a éghajlatváltozás és a környezet védelme érdekében. Köszönöm. Thank you very much, and now I would like to... Köszönöm szépen. Most pedig a szlovén parlament egyik képviselője szeretne felszólalni. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetünk, kedves kollégák. Szeretnék mindenkit a szlovén parlament nevében is üdvözölni. Mindenkit nagyon gyakran összekeverik Szlovéniát Szlovákiával. Gyakran az emberek elkövetik ezt a hibát, de hát én Szlovéniából érkezem. Ma egyébként van tolmácsolás is szlovén nyelven. A mai napon Parlamenti képviselőként szeretnék itt felszólalni, és nem szakértőként, és mint ilyen szeretnék én is, illetve mi is döntéseket hozunk a nehézségekkel kapcsolatban, főként a klímaváltozás kérdéseire gondolkozom, gondolok. Először az élelmiszerbiztonságra szeretnék utalni, Európában nagy migrációs nyomás tapasztalható, ezek a migránsok Afrikából, Ázsiából és a közel-keletről érkeznek, különböző okoknál fogva vándorolnak el, nagyon sokrétű, tehát ez a probléma, háborúk, katonai konfliktusok, vagy egyszerűen nagyon rossz gazdasági körülmények, vagy egyszerűen élelmiszer hiány is lehet az ilyen. Én a mai felszólalásomban inkább az élelmiszerbiztonság okozta problémákra szeretnék reflektálni. Én családanyaként, sőt nagymamaként is érintett vagyok ebben a kérdésben. Tudjuk azt, hogy az emberek csak néhány napig élhetik túl a víz, vagy az ivóvíz, vagy mm, az élelmiszer hiányát. Sajnos, ha elveszítjük az életünket, akkor már valóban nincsen szükségünk ételre. Amikor Afrikában jártam, és az ottani szegény országokat meglátogattam, akkor azt tapasztalhattam, hogy ott annyira borzasztó a klimatikus körülmények vannak, hogy az emberek nagyon nehezen tudják egyáltalán túlélni ezt. Hát nem is csoda az, hogy millió számra akarnak Európába vándorolni az emberek. Ők úgy gondolják, hogy a problémáikra ez lesz a megoldás az sem meglepő, hogy nagyon sokan más országokba akarnak elmenekülni, mert így tudják az életüket, így látják az életüket biztosítottnak. Jó néhány évvel ezelőtt a szarán túli területekre utaztam, és amikor onnan hazajöttem, akkor melbevágott az, hogy mennyire privilegizált helyzetben is vagyunk mi itt Európában. Az itteni éghajlat lehetővé teszi azt, hogy megfelelő mennyiségben tudjunk élelmiszert termelni, ez pedig azt is jelenti egyben, hogy nem kell éheznünk. Amikor hazám Szlovénia felett repültem el repülővel, akkor hálával telt meg a szívem, hogy egy ennyire szép zöld országban élhetek. Szlovénia nagyon gazdag ország, a vízkészletei igen sokrétűek, nem kell ásványvizet vásárolnunk, mert nagyon jó minőségű a csapvíz is. Ez egy nagyon jó megoldás tehát. A mezőgazdaságunk is jól működik. Ennek ellenére a klíma okozta problémákra még így is mindig utalunk. Néha vannak száraz időszakok, vagy jégeső, vagy fagyos időszak, vagy akár árvíz. Persze sokkal egyszerűbb számunkra elmenni a szupermarketekbe és ott bevásárolni, mint megtermelni a saját élelmiszereinket, de mégiscsak azt láthatjuk, hogy vannak nagyon jó termésű évek, Például most annyi alma termet, hogy gyakorlatilag letörnek az, alma ág, az almafák ágai. Mindenki folyamatosan termel, és például almalevet présel. Szeretnék néhány szóval beszámolni hazámról is, hogy lássák azt, hogy milyen országban is élek. Mi az Alpok déli területén vagyunk, és 1991-ben lettünk független ország. Ugye néhány perccel ezelőtt hallhattuk, hogy Kazasztán is ekkor vált függetlenné. Mi voltunk a legfejlettebb területe a volt Jugoszláviának, Olaszország, Horvátország, Ausztria és Magyarország a szomszédos államaink. Az Alpok a mediterrán és a pannon világ középpontjába vagyunk. Ez is mutatja azt, hogy mennyire változatos a klímánk is. Az éghajlati jelenségek nagyon különbözőek lehetnek, és ezek akár fenyegetésnek is megélhetők, nagy szél például, vagy árvizek. A legutolsó népességszámlálás alapján 2,5 millióan élnek ebben az országban. Ljubljana a fővárosunk 2004 óta a NATO és az Európai Unió tagjai vagyunk. A Schengeni rendszerben is részt veszünk, és 2007 óta euróval lehet fizetni, ez a fizetőeszköz nálunk. A mezőgazdasági területek nagyjából 30%-át teszik ki a teljes területnek, 60%-át a területünknek erdő teszi ki, csak Svédországban és Finnországban nagyobbak ezek az arányok egész Európában. Nagyjából 70%-a a mezőgazdasági területeknek úgynevezett limitált fókuszterület. A az éghajlatunk és a klíma természetesen hatással vannak a mezőgazdasági termelésünkre, a globalizáció, a globális piacok helyzete is hatással van erre. A biztonságos élelmiszer stratégiai fontosságú minden társadalom életében hatalmas hatása van a gazdaságra, a környezetvédelemre és általában az emberek egészségére is. 2011-ben elfogadtunk egy jelentést, amely stratégiai iránymutatásokat tartalmaz, a 2020-ig terjedő időszakra nézve a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területére. Itt különböző programok, prioritások, célkitűzések szerepelnek, és azt is megmutatja, hogy milyen mechanizmusokon keresztül lehet ezekhez a célokhoz eljutni. A legfontosabb számunkra az élelmiszerbiztonság garantálása, ugyanakkor a fenntartható a fejlődés figyelembevétele és a mezőgazdasági területek megőrzése is másodlagos célok. Milyen hatása van a mezőgazdaságra és az élelmiszer termelésre a környezetvédelmi politikának? A klímapolitikai nemzetközi találkozókon Szlovénia mindig nagyon ambiciózus célokat fogalmaz meg. Ennek következtében 2020-ra nagymértékben csökkenteni fogjuk a széndiokszid kibocsátásunkat. Nagyjából 50%-át egyébként ezeknek a kibocsátásoknak a közlekedésben ből származik. Egy tranzitország vagyunk, mind észak és dél, mind kelet és nyugat között. A mezőgazdaság <coughs> második a legnagyobb ebben a sorban, és 15%-át teszi ki a többi kibocsátásnak aztán van egy másik fontos programunk is, ami az élelmiszer pazarlás ellen veszi fel a harcot. Ezt 2016-ban fogadtuk el, és főként a megelőzésre próbálunk hatni. Az Eurostat adatainak megfelelően 123 ezer tonna hulladékot termeltünk. Ezt a hulladékot hogyha felosztjuk akkor évente személyenként 55 kg élelmiszer hulladékra jön ez ki. Annak értelmében, hogy, hogy érdekében, hogy garantálni tudjuk az élelmiszerbiztonságot, a, a közös agrárpolitika minden intézkedését betartjuk. Például a közvetlen kifizetésekre utalnék ebből a szempontból, ez mindenképpen hatással van a gazdák mindennapjaira, aztán itt van a greening, a fiatal gazdáknak juttatandó kifizetések, aztán a nemzeti parkok vagy más környezetvédelmi szempontból értékes területek megőrzése, és a természeti katasztrófák problémáira válaszként adott alapokra is gondolhatunk. Nagyon fontos az, hogy a produktivitást javítsuk, gazdasági és környezetvédelmi e, értelemben egyaránt szeretnénk hatékonyabbá válni, és az a célunk, hogy az ellenálló képességünket növeljük a klímaváltozással szemben. Ilyen például az öntözés, vagy más problémák elől is megoldást kell találnunk hogyha jó minőségű vetőmaggal dolgozunk, akkor jobb lesz eh, a szaratás is, és hát bizony azt is láttuk, hogy a 18. században az éjségi járványok eh, hogy a, mennyire nem eh, hatottak Szlovéniára, akkor Európában akkor hozták be a burgonya termesztést, és Mária Terézia azt kérte, hogy ezen a területen burgonyát ültessünk. Ezért nagyon fontos az, hogy mit ültetünk, mert annak köszönhetően tudtuk elkerülni az éhezést ebben az időszakban. A helyi termelést ösztönözzük, ezen keresztül is javítani tudjuk az élmiszerbiztonságot a gazdasági vagy politikai krízis helyzetekben, vagy akár a klímaváltozás okozta problémák vagy természeti katasztrófák esetére. Sajnos az élelmiszer önellátásunk még mindig nem eléggé magas szintű, és hát attól függ, hogy melyik szektorban hogyan néz ki pontosan ez a helyzet. Sajnos a globalizációnak és a jelenlegi gazdasági hatásoknak köszönhetően nem vagyunk teljesen önellátóak az élelmiszertermelés területén. A következő kérdés, amire szeretnék kitérni, az iparosodott országok felelőssége, amelyet a kevésbé fejlett országokkal szemben kell megmutatniuk. Nálunk jobbak a feltételek, és éppen ezért az iparosodott országoknak nagyobb felelősséggel kellene viszonyulnia a világnak azon területeihez, ahol egészen más az élet és munka körülmények. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ezeknek az országoknak meg kellene feledkezni a saját állampolgáraikról. Minden országnak olyan politikát kell alkalmaznia, ami összhangban áll az ottani körülményekkel. A humanitárius segítségnyújtás nem szabad, hogy korrupciónak adja, a melegágyává váljon, hanem el kell jutnia a nélkülözőkhöz. Fontos a humanitárius segítségnyújtás, de ennek kéz a kézben kell haladnia a fejlesztéspolitikákkal. Nem lehet kihasználni a szegény országokat, és mindenkinek segítséget kell nyújtani a fejlődéshez. Így lehet olyan feltételeket teremteni a kevésbé fejlett országokban is, hogy az emberek az ottani természeti erőforrásokat tudják kihasználni, és ezen keresztül jobb életkörülményeket tudjanak maguknak teremteni. Engedjék meg, hogy végül a békéről és a fontos illetve és a jó minőségű élelmiszerről beszéljek, ugyanis ezeknek köszönhetően tudnak a népek tovább élni, és ezért a fejlett világnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy fair módon osszák el ezeket a világban. Csak így tudjuk a migrációs hullámokat is csökkenteni, mert az emberek azért vándorolnak el, mert szeretnének a konfliktusok elől elmenekülni, vagy egyszerűen csak jobb, egy jobb élet reményében teszik ezt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most pedig megnyitom a vitát, kérdéseket lehet feltenni, vagy esetleg megoszthatják a tapasztalataikat, ha óhatják. Kedves kollégák, önök nagyon messzi országokból érkeztek, sokféle ország képviselőit üdvözölhetjük itt Brüsszelben, és érdeklődéssel hallgatjuk az önök történetét, az önök tapasztalatait ezzel a nagyon fontos kérdéssel kapcsolatosan, és a panelistáink persze szívesen válaszolnak az esetleges kérdésekre. Nagyon egyszerű az eljárás. Aki hozzászólna, az kérem emelje fel a kezét, majd amikor megkapja a szót, akkor mutatkozzon be, kérem, és tegye fel kérdését, vagy mondja el megjegyzését. Várjuk a gondolataikat, tessék. Jó napot kívánok! Szingapurból érkeztem. Szingapúr tapasztalatát szeretném megosztani, meg, megosztani önökkel azzal kapcsolatosan, hogy hogyan gondolkodunk a fenntarthatóságról. Szingapúr nagyon kis ország, 5,6 milliós lakossággal rendelkezünk, semmilyen erőforrásunk nincsen. Az ivóvizet is a szomszédos országoktól vásároljuk meg, és ez mindig is biztonságpolitikai ügy volt a számunkra. bármilyen politikai fejlemény, esemény mindig magával hozza azt a kockázatot, hogy esetleg megfosztanak bennünket az ivóvíz forrásainktól. Az éghajlatváltozás a mezőgazdasági termelést is befolyásolja majd, ezt hallhattuk, és ez Szingapur esetében sem lesz más. Szeretném megosztani önökkel Szingapur tapasztalatát, ami a vízmenedzsmentet, illetve a vízfenntarthatóságot illeti. Szingapurban mindent reciklálunk, még a szennyvizet is. Négy országos szintű vízforrásunk van, az egyik a saját víztározónk. Gyakorlatilag a területünk 90% a vízgyűjtő, egyetlen egy vízgyűjtő terület, minden egyes vízcseppet próbálunk hasznosítani. Ez tehát az első országos szintű vízforrásunk. A második Malajziában található, innen importáljuk a vízünk egy részét, de 2060-ban lejár a Malajziával kötött megállapodásunk, és nagyon nagy kérdőjel a számunkra, hogy vásárolhatunk-e majd azután is vizet Malajziától, mert ott is vízhiány van kialakulóban. Aztán van egy harmadik vízforrásunk, ez a tengervíz, amit ivóvízzé alakítunk, és a negyedik forrásunk maga a reciklálás, tehát minden egyes vízcseppet újrahasznosítunk. Nagyon nagy tapasztalatunk van tehát a vízkezelés, illetve a fenntartható vízmenedzsmentben, vízkezelésben. Megosztjuk a tapasztalatainkat a nemzetközi közösséggel, és van egy rendezvényünk, a Szingapúri Nemzetközi Víz Hét, ahol rendszeresen megosztjuk tapasztalatainkat nemzetközi szintéren, és az ensz is folyamatosan egyeztetünk. Hogyha tehát itt esetleg vannak olyan képviselők, akik szeretnének ebben részt venni, akkor kérem keressenek fel engem, és én pedig továbbítom a releváns információkat önöknek. Köszönöm. Köszönöm szépen a következő hozzászóló. Merci beaucoup. Köszönöm szépen mindezeket az információkat, ezek rendkívül fontosak számunkra. Olga Zrien vagyok, Belgiumból érkezem a szenátus alelnöke vagyok, és mint ahogyan önök is tudják, rendkívül fontos számunkra a klíma területén való elkötelezettség. Lukas Müllernek szeretném a következő kérdésemet címezni. Kiegészítené az, amit kiegészítené azt, amit az imént mondott, hol vannak a gyenge pontok, és ezzel kapcsolatban milyen kritériumok, milyen indikátorok állnak a rendelkezésünkre, honnan tudjuk megállapítani, hogy hol van az a küszöbb érték, amitől kezdve sebezhetőek vagyunk. A stabilizáció rendkívül fontos azon országok számára, amelyek alatta vannak a küszöbértéknek, vannak erre vonatkozó táblázatok, vagy bármiféle értékelés, osztályzás? Természetesen az Aral tóval kapcsolatban is nagyon sok mindent hallhattunk, és a szingapúri kollégához kapcsolódóan is azt szeretném kérni a kollégáktól, hogy nem lehetne esetleg a bevált gyakorlatok cseréjét megvalósítani úgy, ahogyan az Európai Unióban is megtesszük ezt. Nem csak informális szinten, hanem akár egy olyan formalizált, bevált gyakorlatok cseréjére gondolok, amelyek mindenkinek segíthetnek. Mert én azt gondolom, hogy nem sokára máshol is problémát fog jelenteni a vízhiány, és természetesen ez hozzájárul az élelmiszerbiztonság kérdéséhez is. És végül pedig, hogy esetleg valaki beszélne arról, hogy milyen betegségek üthetik fel a fejüket, mi az, amitől félünk. Ugye itt van például a cukorbetegség és a szív- és érrendszerű betegségek, de vannak-e más területek, amelyekre oda kellene figyelnünk a megelőzés szempontjából? Köszönöm. Uh, thank you very much. Mr. Müller, your... Köszönjük szépen. Müller úr, tudna válaszolni erre a kérdésre, de kérném, hogy egy kicsit lassabban beszéljen, mint az imént, mert a tolmácsok máskülönben nem tudják követni. Rendben, kicsit lassabban fogok beszélni. Köszönöm a kérdést. Rákérdezett a mérési rendszerekre a már említett környezeti problémák kapcsán, gondolom a szivóvízforrásokra gondol, a mezőgazdasági termelésre, a természeti katasztrófákra és a fertőző betegségekre. Ami az ivóvíz forrásokat, illetve a mezőgazdasági termelést illeti, a fő indikátorok adatokat, mutatókat. Először az IPCC jelentése gyűjtötte egybe, azt hiszem a 2014-es ötödik jelentésről van szó, amelyet alapul vettünk. Ez az éghajlat biztonság témájában készült első kormányközi jelentés volt. Voltak előtt és utána is tanulmányok is, amelyek különböző régiókra összpontosítottak, és nyilvánvalóan a problémák is nagy mértékben eltérnek egymástól, súlyoságukat tekintve a régiók függvényében. Én elsősorban a fejlődő országokról beszéltem, és azt hiszem ön is elsősorban erről beszélt, a Dél-Kelet-Ázsiát nézzük, akkor egészen más problémákkal nézünk szembe, tájfónokkal, áradásokkal például. Nyugat-Afrikában, a száheli övezetben viszont a ez első és a mezőgazdasági termelékenység hiánya okoz problémát, ami a méréseket és mutatókat illeti. Úgy gondolom, nagyon szofisztikált eszközeink vannak a mérésekhez, és ezeket használhatjuk a jövőbeni jóslatokat, jóslatok elkészítéséhez. A UNEP, a nem, az Egyesült Nemzetek környezeti programja is használ ilyeneket, aztán itt van az IPCC, amely különböző eszközökkel folyamatosan nyomon követi ezen mutatók alakulását, és aztán vannak különböző regionális ügynöksége is az ENSZ-nek, ilyen a UNSCAP például az ázsiai csendes óceáni térségre vonatkozólag. Szívesen további forrásokat is ismertetek önnel négy szem között. A második kérdése az országok stabilizálására vonatkozott, erre is röviden kitérnék. Ez egy nagyon jó kérdés, jó lenne, hogyha tudnék erre válaszolni, de sajnos azt kell mondjam, hogy nincs egyszerű megoldás erre a problémára. Az éghajlat, változás és a biztonság témájában már 2001-2002-ben előjött az egyik jelentésben az, hogy már akkor előrelépés történne, hogyha a nyugati világ a fejlesztés politikai együttműködés költségvetését egy kicsit komolyabban venné, növelné azt. De azt hiszem, nagyon fontos, hogy a meglévő finanszírozási mechanizmusaink egy részét is felülvizsgáljuk. El kell fogadnunk azt, hogy a bizton, nagyobb biztonsági kockázatok nagyobb kiadásokkal is járnak, és erre fel kell készülni. Köszönöm szépen a sárga ruhában lévő hölgy, tessék. Jó napot kívánok, a bangladesi parlament képviselője vagyok. Szeretném megosztani a tapasztalataimat önökkel az élelmiszerbiztonság témájában Bangladesben. Tudjuk, hogy Banglades fejlődő ország, és az egyik legsérülékenyebb ország az éghajlatváltozás tekintetében. Az éghajlatváltozás hatalmas új biztonságpolitikai kihívás Banglades szempontjából nő a tengerszint, egyre kevesebb a megművelhető terület, az erózió problémát jelent állandóan termőterületeket veszítünk. Mindez egzisztenciális veszélyt jelent, kockázatot jelent Banglades szempontjából. Ami az élelmiszerbiztonságot illeti az éghajlatváltozás összefüggésében, a tenger rengeteg művelhető területet önt el, és így sósá válnak ezek a területek hosszú távon terméketlenné és megművelhetetlenné. Emellett folyamatosan területeket veszítünk el a folyóerózió miatt, ez hatalmas probléma Bangladesben. Ez valószínűleg veszélyt jelent a mezőgazdasági termelésre nézve, emellett a monszun mintázata is megváltozott az elmúlt években, ami nagy mértékben az éghajlatváltozásra vezethető vissza, és ez már is negatívan befolyásolta az élelmiszertermelést. Ennek következtében a partvidéken élők megélhetése veszélyben forog. A széghajlatkutatók előrejelzései szerint Bangladesben a rizstermesztés 8%-kal csökken várhatóan 2015-ig. A zöldségtermesztés és a halászatot is várhatóan nagyon negatívan befolyásolja majd az éghajlatváltozás és a globális felmelegedés Bangladesben. Különféle cselekvési terveket készítettünk és hajtunk végre az éghajlatváltozás kapcsán, és Banglades létrehozott 2009-ben egy éghajlatváltozási alapot is. A tapasztalataink alapján elmondhatom, hogy mi Ázsiában, mi parlamenti képviselők Ázsiában szeretnénk együttműködni az éghajlatváltozás negatív hatásai ellenében együttműködni, azért, hogy egy szép és békés világot építsünk együtt. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló. Köszönöm szépen a lehetőséget. Bartos Mónika vagyok, a Magyarország gyűlés tagja, és el kell mondanom a kedves panelistáknak és képviselőtársamnak is, hogy kétféle érzés van bennem az egyik érzés az az, hogy nagyon örülök annak, hogy egyetértünk nagyon sok mindenben. A világ számos pontjáról érkeztünk, nagyon sok és különféle nehézséggel és kihívással kell szembenéznünk, de azt szerintem jó hír mindannyiunknak, hogy a fontos kérdésekben egyetértünk, és, és megpróbáljuk megtalálni azt a közös utat, ami egy élhetőbb jövőt biztosít számunkra is, és a gyermekeink számára. A másik érzés természetesen az a fajta aggodalom, ami képviselőtársaim és a szakértők véleményéből is kitűnik, hogy nagyon sok a probléma, nagyon sok a nehézség, és azt gondolhatjuk képviselőként is, magánemberként is, hogy nem fogjuk tudni ezeket megoldani. Tehát azt gondolom, hogy aki éghajlatváltozással, fenntarthatósággal foglalkozik, folyamatosan egy ilyen lelki skizofréniában van, hogy örüljön vagy, vagy szomorkodjon, maradjon um, emiatt. Én azt gondolom, és szeretném képviselőtársaimat is bátorítani, hogy legyünk mindenképpen optimisták, hiszen egy olyan generációnak vagyunk a tagjai, amit én úgy, úgy neveztem el magamnak, hogy az átmenet generációja, mert hogy a, nagy, a szüleinknek, nagyszüleinknek ezekkel a e, problémákkal, amikkel nekünk szembe kell nézni, nem kellett szembenézni és ö, ö, ugye a legnehezebb dolog a saját fejünkben kialakult dolgokat megváltoztatni. Ö, ez igaz ránk is, kép, képviselőkre, és igaz azokra az emberekre, akiknek a képviseletét ellátjuk. Tehát azt szoktuk mondani, hogy paradigmaváltásra van szükség, és ez igaz, és ez nem könnyű dolog, időt vesz igénybe az, az is igaz, hogy hogy nagyon sok ország Ázsiából nagyon sok nehézséggel néz szembe. Ugye a globális éghajlatváltozási kockázati index szerint az éghajlatváltozásnak kitett tíz legsérülékenyebb ország Dél-Kelet-Ázsiában van. Magyarország a Kárpát-medencében fekszik, mi is érezzük az éghajlatváltozás negatív hatásait, és ezért is értek egyet azon felszólalókkal, akik azt mondták, hogy a jó gyakorlatokat, a tapasztalatokat minél jobban ki kell cserélnünk beszélünk egymással. Ugyanakkor az is igaz, hogy a fenntartató fejlődési célok és a párizsi megállapodás végrehajtása az kéz a kézben jár. Ugye elhangzott, tudjuk, hogy 17 fenntartható fejlődési cél van, és 169 alcél, és azok a vállalások, amit a kormányaink tettek a párizsi megállapodás végrehajtása érdekében, 154 SDG alcélt érintenek, tehát láthatjuk, ez, hogy ezek nagyon összefüggő területek. És ami miatt ezt idehoztam, az talán képviselőtársaim közül többen tagjai az Interparlamentáris Unió közgyűlésének, és ott delegáltak, és az Interparlamentáris Unió kiadott egy olyan segédletet, ami a, az SDG-k végrehajtását segíti. Tehát, hogyha valam, valaki jön majd Genfbe, vagy, vagy ott tudunk találkozni, akkor én bátorítom önöket, hogy ezt a segédletet szerezzék be, vagy szerezzük be, mert ez segítheti azt, hogy hogyan tudjuk a nemzeti parlamentek, parlamenteken keresztül ezeknek a végrehajtását segíteni. A másik, hogy délelőtt elhangzott, hogy Vietnám rendezett regionális szemináriumot, mi Budapesten is rendeztünk tavaly februárban, tehát én azt gondolom, hogy ezek nagyon jó lehetőségek arra, hogy a gyakorlatokat, tapasztalatokat megosszuk. Én azt arra bátorítom a jelenlevőket, hogy vegyünk részt minél több ilyen regionális szemináriumon. És amit még szeretnék mondani, hogy valóban nagyon fontos a vízdiplomácia. Magyarország ebben talán mondhatom, hogy éle jár. A köztársasági elnökünk Áder János az egyik vezető szereplője a vízdiplomáciának. Budapesten 2013-tól megrendezzük a Budapest Water Summitot. Szeptemberben két ASZEM szakrendezvény is volt Budapesten vízgazdálkodás, árvízgazdálkodás, árvízvédelem tekintetében, és ezt azért mondom, mert Muhtár szenátor úr megemlítette azt, hogy a Duna, Dunára vonatkozó vízgazdálkodási tapasztalatokat esetleg osszuk meg, és létezik egy Duna régió stratégia, amely keretében pontosan vízgazdálkodási, árvízvédelmi tapasztalatokat próbálunk össze összegyűjteni, és el kell mondanom szenátor úrnak, hogy most a választások után újra alakuló baráti tagozatoknál a magyar-kazah baráti tagozatnak a vezetője a pénzügyminiszter úr, ő a régi és a várhatóan új vezetője a magyar-kazak baráti csoportnak, úgyhogy akár kétoldalú szinten is együtt tudunk dolgozni, hogyha, hogyha gondolja, mert nagyon jó kezekben években vannak a kazak kapcsolatok Magyarországon, és, és arra bíztatom képviselőtársaimat, hogy tényleg találkozzunk, sokszor beszélgessünk, és azért legyünk bizakodóak, mert nagyon ö, nagy feladat bizatott ránk, és ezt csak derülátóan lehet ö, elvégezni. Köszönöm szépen! Thank you very, very much for your contribution. So, and now I would like... Köszönjük szépen! Köszönöm szépen elnök asszony a szót. Tisztelt elnök úr, társelnökök, kollégák. A Norvég Parlament képviselője vagyok, Jacobson asszony, és örülök annak, hogy ma én is szót kapok itt. Az éghajlatváltozás a legbonyolultabb és kiszámíthatatlanabb globális veszély, hiszen nem csak a környezetvédelmi kockázattal kell számolni, hanem általában mindenféle más biztonsági kockázatot is jelent. Konfliktushoz vezethet, terrorizmussal is összefügg. Az éghajlatváltozás biztonsági szempontjait végig gondolva számos más kérdéssel foglalkoznunk kell, szélsőséges légköri jelenségek például, ezek valós mai veszélyek tulajdonképpen, már erről most is tudunk. A multilaterális együttműködés és a nemzetközi megállapodások talán az egyetlen eszközünk arra, hogy megoldást találjunk ezekre a problémákra. Sajnálatosan a nemzetközi multilaterális politikának nem kedvez mostanában a politikai légkör, ezért olyan fontos, hogy a politikai, az európai és az ázsiai országok itt ma ennyire komolyan tudnak erről a kérdésről beszélni. Elnök asszony, a norvég parlament nagykövete vagyok, a nők és a parlament témájában felhívnám a figyelmüket egy olyan kérdésre, amelyről beszélni kell, amikor biztonsági kérdéseket tárgyalunk. Ez ráadásul a norvég külpolitika egyik sarokköve is a nők és a nemi egyenlőség. Konfliktusokban, természeti katasztrófák során, vagy bármi hasonló esetben mindig a legkiszolgáltatottabbak kerülnek a legnehezebb helyzetbe. Az Oxfam felmérése szerint a nők és a gyermekek sokkal nagyobb valószínűséggel vesztik életüket ilyen helyzetben, mint bárki más. Az indiai cunami és földrengés után sokkal nagyobb arányban ha vesztették életüket nők, mert ők nem tudtak úszni, nem tudtak fáramászni. Ahogy a szlovén képviselőtársam említette, az éghajlatváltozás például a szárazságon és egyéb romló szempontok miatt egyre nehezebbé teszi a fejlődő országban a nők helyzetét, amikor kevés az erőforrás, akkor ki az, akit először vesznek az iskolában, A lányok, és legrosszabb esetben az emberkereskedők karmára kerülnek, a szexuális erőszak a nők és gyerekekkel szemben elkövetett abúzus ma is még stratégiai fegyver sokak kezében. Az összeomló társadalmak esetében a legkiszolgáltatottabbak, a nők, a gyerekek és az hátrányos helyzetűek védelme nyilván soha nem megoldott. De a nők nem csak áldozatok, mert igenis sokat tehetnek annak érdekében, hogy a természeti katasztrófák káros hatásai ellen valamit tegyünk. Azt tudjuk, hogy a fenntartható békéhez elengedhetetlen, hogy a nőket a folyamatba aktívan bevonják. Világszerte a nők birtokában elképesztő mennyiségű tudás van, fontos lenne, hogy ezt kihasználjuk ahhoz, hogy, de ez az kell, hogy ugyanolyan státuszt élvezzenek, mint a férfiak. Kedves kollégák, nagy örömömre szolgál, hogy ebben a vitában részt vehettem. Azt hiszem, hogy az éghajlatváltozás és a biztonság ügyében nagyon sok hasonló problémával kell nekünk szembenézni. Érdeklődve hallgattam az eddig elhangzottakat, és meggyőződésem, hogy az egyetlen kiút a nemzetközi párbeszéd és együttműködés. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen mi is. Valóban az egyetlen megoldás a nemzetközi együttműködés és a tapasztalatcsere. És Norvégia Európában az egyik legerősebb olyan ország, ahol a nemi esélyegyenlőséget komolyan eh, veszik, és próbálnak valamit tenni ez ügyben, de ahogy önök is nyilván tudják, Európában mi nagyon szívesen beszélünk a nemi esélyegyenlőségről, ugyanakkor a statisztikák egyelőre elég világosan mutatják. E, ezt ugyanis e, egy úriember szólt hozzá, és négy hölgy is hozzászólt a vitához. Úgyhogy most arra biztatom a férfiakat, hogy legyenek bátrak és erősek, és ők is szóljanak hozzá a vitához. You're very welcome. Parancsoljon végre egy bátor és erős férfi. Thank you. I will do my best representing. Megteszem, ami tőlem telik hogy a gyengébb, erősebbik nemet képviseljem itt a szülésteremben. Tisztelt hölgyei, hölgyeim és uraim, az Európai Parlamentnek köszönöm a meghívást, és örülök annak, hogy a Ario Joe Hadikosumo vagyok, indonéz parlament képviselője, az energetikai szakbizottság tagja vagyok, a környezetvédelem, kutatás, technológia is ide tartozik hozzánk, illetve a megő energiaforrások témája. Köszönöm a lehetőséget, megragadnám ezt az alkalmat ahhoz, hogy egy-két fontos kérdésre utaljak. Az indonéz parlament tisztában van azzal, hogy a politikai, társadalmi, gazdasági rendszerekre milyen komoly hatása van az éghajlat változás ahol már most is nehéz a helyzet, ott tovább rontja az esélyeket, és azt hiszem, hogy az is világos, hogy ebből nagyon nehéz társadalmi feszültségek is keletkezhetnek, mivel a biztonsággal is kell foglalkoznunk itt, a szakértő kutató úr az elején utalt arra, hogy milyen kihatással van ez az ivóvízre, az élelmiszertermelésre, a betegségek veszélye, a különböző járványok veszélye, az áradások, szárazságok és így tovább. Ezek csak részben a új veszélyek, de hát a szuverenitás területi integritás kérdése is felmerül itt. Ha már megkaptam a szót, akkor felvetném azt is, hogy a legnagyobb sziget csoport a világon, Indonézia, az ENSZ földrajzi szabályosítási bizottságában, illetve a, a UNGGN-ben eh, ratifikálásra került az, hogy eh, több mint 15 ezer szigetből áll Indonézia, kelet-nyugati irányban több mint 5000 kilométert ölel fel ez. A legnyugatibb szigettől a keleti pápuiginai határunkig ez ugyanannyi, mint Dublin és Doha távolsága, csak hogy elképzeljük, hogy mekkora területet ölel fel, és nyilván ennyi szigettel gondolhatják, hogy a tenger vízszintjének, tehát a tenger vízszintjének emelkedése minket különösen izgat. Azt hiszem, hogy a szingapúri kollégám is ugyanennyira komolyan veszi ezt a kérdést. Ugyanakkor Hadd hangsúlyozom azt is, hogy Indonézia az éghajlatváltozás kockázatainak, illetve hatásainak az enyhítését nagyon is komolyan veszi. A párizsi megállapodást négy nap alatt ratifikálta a parlamentünk, ami azt hiszem csodálatosan érzékelteti, hogy ez egy pártokon túlmutató kérdés. Indonézia természetesen a párizsi megállapodás végrehajtását továbbra is komolyan veszi, akár 29%-kal is csökkentjük a üvegházhatás kiváltó kibocsátását, és az első NDC, tehát nemzetileg megalapított kontribúció is tőlenk származik. A norvég képviselő asszony felvetésére azt kell, hogy mondjam, hogy valóban a nőkre fontos szerep hárul, Onnan tudom, hogy a nők, nő, hölgy kollégák segítsége nélkül én magam sem lehetnék képviselő saját parlamentemben. Legalább 30%-os arányt szeretnénk a képviselőknek a, a parlamentünkben, az Indonéziában, de hát ez nem megy olyan könnyen. Reméljük, hogy politikailag aktívabbak lesznek az indonéz nők, és remélem, hogy Norvégiával ta, szorosabb lesz az együttműködésünk és remélem, hogy más államokban, például Bangladesben is, ahol egyébként tudják, hogy mi az, amikor női államfő van, tőlük sokat tanulhatunk. Remélem, hogy meg fel tudtam nőni a feladathoz, és a er-, erősebb nemet tudtam itt egy kicsit képviselni. Igen, kicsit javult a nem meg aránya a hozzászólások tekintetében. Indiai kollégámnak adom meg a szót parancsát. I am from... Indiából érkeztem parlamenti képviselő vagyok ott, és vidékfejlesztéssel foglalkozom, illetve a hivatalos nyelvek kérdésével. A klímaváltozás és a környezetvédelem a mai témánk, hát ez hatással van az emberi biztonság kérdésére is. Én azt hiszem, hogy kedves elnök asszony, a klímaváltozás az egyik legnagyobb kihívás a környezet állapotával kapcsolatban. Az emberek számára túl magas a hőmérséklet, és növekednek, növekedik az óceánok szintje, egyre gyorsabban ráadásul. Ráadásul most már olyan szintre jutottunk, hogy semmelyik ország sem engedheti meg magának, hogy ne foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Kedves elnök asszony, a természeti katasztrófák helyzete ö, Indiában központi ö, hatáskörbe tartozik. Van egy ezzel kapcsolatos jogszabály vagy törvény, és a kockázatmenedzsmentre is megfelelő szabályok vannak. Kormány szinten, regionális szinten és helyi szinten lépünk fel. A legnagyobb felelősség a Nemzeti Katasztrófavédelmi Hatóság kezében van. A klímaváltozás egyre gyorsabban vonal, valósul meg, mert a fejlődő vagy fejlett országokból nagyon gyorsan átgyűrűznek ezek a tendenciánk hozzánk is, de azt gondolom, hogy a fejlődő országoknak kell a kezébe vennie a vezető szerepet az ensz belül is, és pénzügyi támogatást kell adni a kevésbé fejlett országoknak az ezzel kapcsolatos problémáik megoldására. Ez egy rendkívül fontos kérdés az összes fejlődő országnak. Úgyhogy én kérem önökön keresztül is, hogy bármilyen politikai kezdeményezést vitassunk meg, Köszönöm szépen! Um, yes. <clears throat> Köszönöm szépen a kérdést. Nagyon konkrét kérdés volt. Röviden tudok erre választ adni. Az Európai Unió a költségvetésében igen nagy összeget szán a fejlődő országok támogatására. Én biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió a fejlesztési támogatásokon keresztül az egész világon a legnagyobb támogató. Általában az EU a környezetvédelmi projekteket nagymértékben támogatja, tehát fejlesztési, oktatási, szociális programokat. Ami a konkrét számokat illeti, engedje meg, hogy majd ezt a konkrét információt az ön hazájával kapcsolatban a kollégák előkészítsék, és azt majd át fogjuk küldeni. Tehát konkrétan az Európai Unió mennyivel támogatja Indiát a fejlesztési projekteken keresztül, akár a szociális, akár a környezetvédelmi projektek vonatkozásában. Köszönöm szépen, tessék! Kérdés? Rendben, öné a szó. Köszönöm szépen. Vietnámból érkeztem. Az előző felszólalóhoz kapcsolódva szeretnék további információkat kapni a biztonság kérdésével kapcsolatban Vietnámban. Lenne néhány ajánlásom is. Mivel az egyik legsebezhetőbb ország vagyunk a klímaváltozás szempontjából. Ez egy nagyon nagy veszélyforrás is nemzetbiztonsági szempontból. Az emberek biztonságát illetően a klímaváltozás közvetlenül az emberek életét is veszélyeztetheti. Ilyen például, ilyen esemény volt például a 2007-es és a földrengés, Általában a gyermekek és az idősek azok, akik a leginkább kivannak téve a problémáknak 2018-ban, is természeti katasztrófákkal kellett számolnunk. Óriási volt a gazdasági kár is, majdnem óriási összegeket emésztett ez fel a költségvetésünkből is. 39%-a Vietnám déli területeinek ezeknek 10 et elöntött, illetve hogy itt emelkedőben van a tenger vízszintje. Egyre nehezebb a helyzet a az élelmiszerbiztonság garantálásának szempontjából, a gazdasági biztonság szempontjából. A mi gazdaságunk nagyon sokat szenved a klímaváltozás miatt. A hivatalos statisztikák alapján azt mondhatjuk, hogy a katasztrófa helyzetek 2017-ben 60 ezer milliárd vietnámi dongra tehető. Nos hát annak érdekében, hogy stabilizáljuk a helyzetet, a kormány rengeteg forrást bocsájtott rendelkezésre, a klímaváltozás okozta természeti katasztrófák megfékezésére, és a klímaváltozás kapcsán a parlamentünk is elkezdett foglalkozni ezzel a témával, és multilaterális fórumokon is felveti ezeket a problémákat. Az előbb említett klímaváltozási világkongresszusokon mi is részt veszünk, és nagyon várjuk a bilaterális együttműködést, de a multilaterális fórumokat is, ahol ezt a problémát megfékezhetjük. Gondolok például a kiótói jegyzőkönyv implementációjára, vagy más klímaváltozással kapcsolatos megállapodásokra. Ami az implementáció előkészítését illeti, Különböző ajánlásokat fogalmaztunk meg kapacitásépítés terén, illetve a pénzügyi források átcsoportosításán keresztül, amelyek a klímaváltozás okozta helyzet megoldására irányulnak. Másodszorban a fenntartható fejlődés az egyik legfontosabb cél, beruházások terén is ezt a fajta megközelítést kell alkalmazni, és a nemzeti erőnkre próbálunk építeni. A szüvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével is foglalkozni kell, Itt az alkalmazkodás a kulcs, és végül, de nem utolsó sorban a felelősség mindenkié. Nagyon fontos az, hogy a kormány megfelelőképpen tudja kezelni ezeket a helyzeteket. Dinamizmusra van szükség, és felelős hozzáállásra, a vállalkozási szféra részéről is. A participatív hozzáállást szeretnénk ösztönözni, mindezt a parlament ellenőrzése alatt, és a nemzetközi együttműködési mechanizmusok értelmében. Elnök, köszönöm. Kedves kollégák, engedjék meg nekem, hogy ezt a panelt most lezárjam, és megadjam a szót a társ elnöknek, mert már bizony az idő sürget. Köszönöm szépen. Спасибо большое, госпожа Григоли. Но прежде всего я хотел бы сказать... Köszönöm szépen mindenek előtt. Szeretném szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy lehetővé tették, hogy megszervezésre kerüljen ez a eszmecsere, az éghajlatváltozás és a biztonság kérdéseinek összefüggéseiről, hogy megosszuk egymással a tapasztalatainkat. Most pedig ezen a ponton a panel beszélgetés zárásaképpen szeretném elmondani, hogy végül 4-4 lett a, az eredmény, úgyhogy azt hiszem, hogy döntetlenre hoztuk ezt a meccset a férfiak és a nők között. Kazaksztánban, a kazak parlamentben a nők aránya 30 százalék. A múlt héten sor került a női képviselők találkozójára. Szentpétervárot a független államok női képviselői beszéltek a határon átnyúló kérdésekről, köztük például az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokról is. Azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy Kazaksztán valóban komolyan veszi a itt is elhangzott kihívásokkal szembeni harcot, és ez valóban egy olyan kérdés, ami tulajdonképpen mindenkit kell, hogy foglalkoztasson mindannyiunkat, kell, hogy foglalkoztasson, fogunk erről persze még beszélni. Jelentős érdeklődésre tartott ez számot, hogy a szingapúri kollega elmagyarázta, hogy az ivóvizet importálniuk kell, és ez innentől kezdve biztonsági kérdés is, illetve diplomáciai kérdés is, hiszen fontos fontos kérdések ezek. A magyar hozzászólót is szeretném megköszönni a kedves szavakat. Ahogy a kollégák is elmondták, egyébként 19 olyan állam van, a, mely a Duna vizét használja, de mégiscsak egy van, Románia, amely sajátos és sújtó kezdeményezéseket tett ezen a téren. Azt hiszem, hogy párbeszédre van szükség együtt, nem külön-külön, hanem együtt kell tennünk, bármit is teszünk végül. Beszéltünk az éghalatváltozásról, illetve arról, hogy ez milyen hatással van számos másik területre. Ez egy globális jelenség, amelyre mindenképpen globális választ kell adni. A vietnami kollega a Párizsi megállapodásról, illetve vannak végrehajtásáról beszélt, amit külön köszönök. Egy ilyen megállapodás, amit négy nap alatt ratifikáltak, ez valóban imponáló eredmény, hogyha mindenki ilyen gyorsan dolgozott volna, akkor nyilván az eredmények is gyorsabban jönnének. Az éghajlat, az ökológia, a környezet védelme, ez az, ami minket összeköt. És a víz az ivóvíz. Mindez ne, ideális esetben nem elválaszt, hanem összeköt bennünket, és azt mutatja, hogy együtt kell dolgoznunk annak érdekében, hogy pozitív eredményeket érjünk el, és azt hiszem, hogy a magyar hozzászóló optimizmusát én is osztom, valóban, hogyha együttműködünk, akkor együtt tudunk komoly eredményeket érni, elérni, hiszen az éghajlat változás mindenjüket fenyeget. Köszönöm még egyszer minden hozzászólónak, köszönöm a részvételt, köszönöm az érdekes és magvas gondolatokat. Remélem, hogy a partneri együttműködés eh, folytatódik, ezzel nem szakad ennek vége, nem csak ebben a keretben, hanem máshol is. A munkánk alapvetően az, hogy konkrét eredményeket hozzon mindez a munka. Elnézést kell kérnem, e, nagyon gyorsan szeretem a dolgokat elintézni és lezárni, és órámt nem hordok, és tessék. E, túlságosan gyorsan végeztünk, ezért kollégák, senkibe sem akarnám belefolytani a szót, mert bőven van még időnk. Tudom, hogy Novák asszony még mindenképpen szeretne hozzászólni. Parancsoljon! Köszönöm szépen a hozzászólásokat, az elhangzottakat. Elég világosan kiderült mindezekből, hogy mi is a különbség és tehát milyen különböző kihívásokkal kell szembenéznünk, milyen különböző körülmények között kell szembenéznünk az éghajlatváltozás következményeivel. Ugyanakkor, ami közös bennünk az az, hogy egymást segítenünk kell. Az indiai kollega hozzászólásában volt egy kérdés is, a, a kapcsolatban milyen politikákat, szakpolitikai intézkedéseket hoztak az éghajlatváltozás elleni harc érdekében. Az OECD adatai alapján az Európai Unió volt a legnagyobb donor a világon, amikor segélyekről beszélünk, 160 milliárd eurót ö, ö, ö, osztott szét az Európai Unió, korábban 2014-ben ez 95 milliárd volt. Tehát folyamatosan nő ez az összeg, vannak olyan tagállamok, akik a GDP nagyobb arányában, van, akik kisebb arányában járulnak hozzá. Nyilván attól is függ, hogy kinek milyenek a lehetőségei. de a GDP 0,33 század eh, százalékát próbáljuk kitűzni célul. Köszönöm, még valaki? További kérdés, hozzászólás, tényleg van időnk. You would like, okay, you're welcome. Uh, from Philippines. Uh... Köszönöm szépen, a Fülöp-szigeteki kongresszus tagjaként szeretnék hozzászólni. A dél-kelet-ázsiai eh, kapcsán a GDP 6%-át veszíthetjük el 2030-ig, ez több mint duplája a globális hatásnak. És a megelőzés, illetve a védekezés re csak a GDP 0,2%-át költjük, évente 1,9%-át kell majd a GDP-nek arra, hogy például a szárazságtűrő növényeket telepítsünk. Az világos, hogy az éghajlatváltozás tartós hatásaira fel kell készülni, erre pénzt is kell szállni. Akár 300 milliárd dollárt kell költeni évente, 2030-ra ez elérheti az 500 milliárd dollárt évente. Ez kell ahhoz, hogy az éghajlatváltozást, üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátását megfelelően csökkentsük, illetve hogy a legrosszabb hatásokkal szemben felvegyük a harcot. A már légkörbe jutott gázok hatásai éreztetik hatásukat. Nos, azt hiszem, hogy új erőforrásokat tudjunk mobilizálni, a fenntartható infrastruktúrális fejlesztések érdekében a közszolgáltatások a, és a kitettség csökkentés kell, hogy legyen a, a prioritás. Én a jogszabályok elfogadásában, a jogszabály alkotásban rendelkezem tapasztalattal, és elmondhatjuk, hogy a volt a parlament elnöke volt miniszterelnök vezetésével, mi valóban a Fülöp-szigeteken komoly erőfeszítéseket tettünk ennek érdekében. Medium term national economic policy incubating. Úgy érzem, hogy az a kormányzati stratégia egészét kell a szolgálatába állítani ennek a harcnak, megfelelő nemzeti ügynökségeket kijelölni, illetve ezek közötti koordinációt javítani mindenképpen, ha sikerrel akarunk járni. Az alacsony szindioxid kibocsátású gazdaságra való átállás az az kell, hogy megbízható olcsó energia álljon, alternatív energia járjon rendelkezésre, illetve az energia továbbító hálózatokat is át kell ehhez alakítani. Kritikus fontosságú ez ahhoz, hogy a, az a zöld vagy környezetbarát gazdasági reform megvalósulja, amely számunkra is fontos, ellenálló képességünk és a jólétünk szorosan összefüggnek e tekintetben. Fontos itt megegyezni, hogy minden egyén, közösség, nem, helyi, regionális, nemzeti kormányzat munkájára szükség van mindenkinek változtatni ja, kell az eddigi szokásokon, ezek együtt, ez a tudás együtt adhatja meg azt a stratégiát és, és eh, mindazokat az erőforrásokat, amelyek tekintetében egyébként nagy köztünk a különbség. Spears, social, economic. Szociális, politikai, gazdasági, illetve biztonsági kérdések is felmerülnek, ezért közös érdekünk az, hogy az ökoszisztem felmaradását valahogy segítsük. Ezek mind olyan kritikus faktorok, amelyeket figyelembe kell vennünk akkor, amikor a válaszunkat kidolgozzuk. A párizsi megállapodás másfél fok Celsius alá, alatt kívánja tartani az, az, a melegedést. Nos, ehhez persze megfelelő segítségre van szükségük a fejlődő és fejlődésben lévő országoknak is. A mitigációs célokat ugyanakkor együtt kell kidolgozni, és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljait és stratégiáit is együtt kell kidolgozni. Ezen célok eléréséhez megfelelő finanszírozási mechanizmusok is kellenek, például a, a zöld éghajlat alap. A környezetbarát gazdaságra való átállás nem csak eh, nehézségeket, hanem lehetőségeket is rejt, az adaptációs célok ezért mindenkinek jók, persze ehhez egységes fellépésre van eh, szükség. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az éghajlatváltozást változást az apró változtatások kontextusában lássuk, nem lehet Hübele Balázs mondjára egyik napról a másikra mindent megváltoztatni. Apró, de folyamatos változtatásokra van szükség. Mire van ehhez szükség? A jelenlegi reziliencia, az ellenálló képesség javítására, az éghajlat kockázat pontos felmérésére, a befektetések és beruházások éghajlatváltozás változás felkészítése is nagyon fontos, illetve az egész intézményrendszer felkészítése. Itt az ideje, hogy rájöjjünk arra, hogy nem csak a körülöttünk változik a világ, változik az éghajlat, ehhez nekünk is fokozatosan alkalmazkodnunk kell, de ez lehetőség is arra, hogy a fejlődési és fejlesztési paradigmaváltást végrehajtsuk, hogy a gazdaság és a társadalom hogyan működhet a 21. században. Szerintünk az ellenálló képesség egy új fogalom, már kell, hogy alakuljon. Nem csak a nehézségek közepette a, a, az a képesség, hogy újra lábra álljunk, nem csak erről szól, hanem hosszú távú alkalmazkodást jelent ez véleményünk szerint, hogy a fenntartható fejlődés valósággá váljon, amely tulajdonképpen kiküszöböli ezeket a veszélyeket, és az emberek jólétét és biztonságát hosszú távon is garantálja. Ehhez együttes erőfeszítésekre van szükség. Köszönöm, köszönjük szépen. Kollégámtól kaptunk további információt adatokra vonatkozóan. Az Európai Unió 2017-ben 75,7 milliárd eurót költött fejlesztéspolitikára javít a kollégám, az Európai Unió és a tagállamok együtt. Tehát a 28 tagállam együtt. 75,7 milliárd euróról beszélünk, ez óriási összeg. Yes. Um, I think all of us, I'm very heartened, many of us are very committed. Uh... Köszönöm szépen. Azt hiszem mindannyian nagyon elkötelezettek vagyunk, mindannyian tudjuk, hogy proaktívan fel kell lépni az éghajlatváltozás ellen, de egy kicsit több mint egy évvel ezelőtt az Egyesült Államok a Trump adminisztráció vezetésével úgy döntött, hogy kilép a párizsi megállapodásból. Egy oldalon felmondja azt. Nem tudom, hogy a nemzetközi szintéren van-e valamiféle erőfeszítés arra, hogy rávegyük az Egyesült Államokat, hogy visszatérjenek a párizsi megállapodáshoz. Tartok tőle, hogy az USA részvétele nélkül nagyon nagy akadályok állnak fenn majd a célkitűzéseink felé vezető úton, még az SDG kapcsán is. A Ten SM nyilatkozatot tekintve is azt látom, hogy nincs semmilyen vállalás arra nézvést, hogy a Trump adminisztrációt meggyőzzük arról, hogy térjenek vissza a Párizsi megállapodáshoz. Szerintem világos üzenetet kellene küldenünk az USA felé. Köszönöm szépen, igen, teljesen igaza van. Az erőfeszítéseinket úgy tudjuk a leginkább, leghatékonyabban folytatni, hogyha az USA is részt vesz ebben. Ez egy- egyértelműen így van. De tartok tőle, ez az én személyes véleményem, hogy ezen elnök regnálása alatt ez nem fog megtörténni. Legyünk türelmesek, várjuk ki a következő választásokat, és reménykedjünk abban, hogy az USA egy másik elnököt választ majd meg, és akkor újult erővel neki tudunk látni a feladatnak. Jó, hát nyilván nem akarom azt mondani, hogy a nulláról kell indulnunk, mert azért, mert már tettünk néhány lépést, de tartok tőle, hogy ki kell várni a következő választásokat. Mindannyian ismerjük Trump elnököt. Ez az én személyes magánvéleményem. Köszönöm szépen. A társ elnököm és a jelentéstevők egyetértenek velem. Yeah, you're welcome. So, sorry, just reg- Elnézést. Csak az USA-val kapcsolatos helyzetre reagálnék. Én is a személyes véleményemnek adnék hangot. Szerintem nem lesz ez akkora probléma, mert az USA kormányának struktúrájából adódóan szerintem ott egyszerűen tartományi szinten is sok minden történik a tartományi szint, illetve a szövetségi állami szintű fellépés nagyon fontos. Érdekes módon azon szövetségi államokban a legnagyobb a megújuló energiák aránya, amelyek hagyományosan republikánus államok, mint Idaho, Texas és hasonlók. Engem nem annyira a jelenlegi USA adminisztráció aggaszt, úgy gondolom, hogy a szövetségi államok szintjén sokkal nagyobb az együttműködésre való hajlam, és én nagyon derülátó vagyok az USA szerepét illetően a jövőben. Ez csak az én személyes véleményem, én személy szerint nem aggódom. Szerintem a, az USA polgárai éppen, hogy igyekeznek elhatárolódni az USA kormányának álláspontjától. Köszönöm szépen, hát nagy örömmel látom, hogy ilyen sok optimista van itt köztünk a teremben. Kedves kollégák, Szeretne valaki még valamit hozzáfűzni? Hanem akkor lezárjuk a panelünk munkáját. Igen, tessék. Dodala eno pripombo is... Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor még a következőket fűzném hozzá az elhangzottakhoz. Szlovéniáról szeretnék szólni még néhány szót. Nálunk sok az ivóvíz, egy vízben gazdag ország vagyunk, ahogyan már korábban is elmondtam. de van egy aggály, miszerint a nagy cégek magukhoz ragadják a vízhez való hozzáférést, és az egyszerű emberek nem férnek majd hozzá az ivóvízhez. Éppen ezért mi Szlovéniában az alkotmányban fektettük le a vízhez való jogot a polgárok számára, így védjük meg a polgárainkat egy olyan országban, amely vízben igen gazdag. Köszönjük! mondja az elnök, hogyha megengedik, akkor én is még egy dolgot hozzáfűznék. A termő földet, a vizet, az erdőt nem a, az elődeinknők, elődeinktől kaptuk, hanem gyakorlatilag ezek a természeti erőforrások a gyermekeinké és a az unokáinké, és mi egyelőre kezeskedünk ezekért. A mi felelősségünk az, hogy milyen állapotban hagyjuk majd ezeket az erőforrásokat az utódainkra, milyen állapotban hagyjuk a bolygót az utódainkra. Rajtunk múlik, hogy a következő nemzedékek majd milyen minőségű erőforrásokkal rendelkezhetnek. Nagyon hálás vagyok azért, hogy részt vettek a mai munkában, azért, hogy itt voltak. Önöknek személyesen is a legjobbakat kívánom, és az országainknak is a legjobbakat kívánom ebben a nehéz időszakban és a e nehéz feladat elvégzéséhez. Köszönöm szépen, és a küldötteket szeretném most meghívni az Európai Történelem házába, ahol egy tárlatvezetésen vehetnek részt, és utána természetesen várom Önöket a közös vacsorán. Köszönöm szépen a munkát, köszönöm, hogy itt voltak.